ügyrendi kérdésben parancsoljon. Köszönöm. Elnézést, hogy egy ilyen boldog eseménytől, mint a kolléga születésnapja, akinek gratulálok, át kell térnem egy kevés örömteli eseményre. Egy héttel ezelőtt történt ugyanis, hogy kollégáink egy csoportja, egy delegáció, én nem voltam jelen ezen az eseményen, tehát ez a csoport megérkezett Marok Marokkóba. Kollégánkat a rend, kollégáinkat a rendőrség fogadta, és elvették az útleveleiket, visszaküldték őket hazájukba, feltették az első induló repülőgépre. Nos, azt hiszem, hogy egyáltalán nem ilyen bánásmódot érdemelnek meg a parlamenti képviselők a világ bármely részén. Még kevésbé várhatjuk ezt Marokkótól, amely országgal baráti kapcsolatokat építünk ki, és számos megállapodásunk van ezzel az országgal. Tehát kérdezem elnök úr, hogy hoztak-e intézkedéseket ebben az ügyben, illetve ön szándékozik-e a marokkói hatóságoknál eljárni ebben az ügyben, tekintettel arra, hogy nagyon sokat utazik, hiszen az elmúlt időszakban Olaszországot is felkereste, így úgy tűnik, hogy ön az európai parlamenti elnöki szerepe helyett kicsit felcserélő szerepeket frakcióvezetőként tevékenykedik olykor. Kérdezem tehát, hogy ebben a szomorú eseményben be kívánna avatkozni. Köszönöm. Igyekszem, hogy ebből kivenni, kihüvelyezni, hogy mi tartozik itt a napirendhez ebből a hozzászólásból. Az uta, az, hogy a marokkai hatóságok visszautasították egyes képviselőtársaim beutazását múlt csütörtökön, ezzel foglalkoztunk az elnökeket, még az intenzív módon. Brock képviselő, képviselő, mint a külügyi szakbizottság elnöke kérte, hogy tűzzék, tűzzék ott napirendre ezt a témát, és vegyenek, vegyék fel kapcsolatot a marokkói hatóságokkal ebben az ügyben. Brock úr azt gondolom ezt megtette már, és majd és a marokkói külügyminiszter helyettesel is, ha jól tudom, kapcsolatba lépett ebben az ügyben. A hat, az illetékes ciprusi hatóságok tájékoztattak arról, hogy Janis Kasszolidis képviselő ciprusi külügyminiszterek nevezték ki március 1-ével. Szeretném az egész ház nevében, szeretnék gratulálni Kasszulides úrnak ehhez a kinevezéséhez.